Kérem mindenki foglaljon helyet, és készüljön fel a szavazáshoz. The first vote is on report by Mr. Sikierski. Az első jelentés, a Sikierski féle jelentés, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári évben alkalmazandó kiigazítási arány. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. I give people 30 seconds to arrive. 30 másodpercet adok mindenkinek, hogy megérkezzen, és utána kérem, szavazzanak. So now I can close it, huh? Yes, do. When we get to what, 700? We get to 700? Mr. Brooks, come on. I think we can. Uh, okay. Yeah. Okay. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it's adopted. Elfogadtuk. Következő. Maria Neuchel jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 után uniós stratégia. Alternatív állásfoglalási javaslat, kész feltartásra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ah, against? Shit. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Now, colleagues, you now come. Kedves kollégák, most részenkénti szavazás következik. Az e- eredeti szövegről az első bekezdésről szavazunk készfeltartással. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második bekezdés két részben, Név szerint szavazunk. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Ötödik bekezdés következik. Két részben szavazunk róla. Készfeltartáson az első részről ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatodik bekezdés, eredeti szöveg, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Nyolcadik bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Kilencedik bekezdés. Jó, jó, ellenőrizzük a nyolcadik bekezdést. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9. bekezdés, két részben szavazunk. Első rész készfeltartással, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 11. bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 12. rész, három részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 13. bekezdés. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24. bekezdés. Szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25. bekezdés. feltartással szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26. bekezdés két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 28. bekezdés, két részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 31. bekezdés. Három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtunk. Harmadik rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35. bekezdés következik. Két részben szavazunk a 35. bekezdésről, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 40-es. Három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 41. bekezdés következik három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 44. bekezdés következik. Két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 45. bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52. bekezdés, négy részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész. Negyedik rész következik készfeltartással, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 53. bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55. bekezdés. Ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. 56. bekezdés mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 59-es bekezdés három részben. Első rész mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Jó, akkor ezt ellenőrizzük. Az 59. bekezdés harmadik részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Egyértelmű többséggel. 60. bekezdés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es bekezdés mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 64. bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65. bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 67. bekezdés, ismételten név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hatvannyolcadik bekezdés négy részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A negyedik részről pedig név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 72. bekezdés következik, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 73. bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 74. De jó, ellenőrizzük a 73-at. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74. bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76. bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 79. bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 18-as citáció mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Preambulum bekezdése G mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. El, két részben szavazunk róla. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. N mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ó, két részben szavazunk róla. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a P második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. S. Három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. T preambuló bekezdés következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. U mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. V mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most pedig a szakbizottsági állásfoglalásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Kedves kollégák, gratulálunk az előadónak. Kedves kollégák, folytatjuk a két következő jelentéssel. Moszka ö, kollégái a következő szellemi tulajdonjogok a harmadik országokban, ötödik bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13. bekezdés. Két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 18-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 22-es bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 23-as bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is. 37-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes preambulum két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk és az egész jelentés név szerinti szavazással szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Utolsó jelentés. Svoboda úr jelentése, szellemi tulajdonjogok, uniós cselekvési terv. 17-es bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 22-es bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 31-es bekezdés két részben, Első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Ezt is elfogadtuk. 57-es bekezdés, két rész van első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Most szavazunk a teljes jelentésről, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kedves kollégák, felfüggesztem 12.30-ig az ülést. Mongolia elnökét fogadjuk. Köszönöm.